Természetesen az a fontos, hogy környezetvédelmi és szociális kritériumokat, határo, kritériumokat határozzunk meg, amelyek az egyenlőséget biztosítják a kereskedelemben, és a munkavállalók jogait is figyelembe veszik. Köszönöm, Enin kolléga, most Köztinger kolléganő következik két percben.